Jó reggelt kívánok! Az ülést megnyitom. Az első napirendi pontunk a bizottság nyilatkozata, élelmiszerosztás az Unió leginkább rászoruló személyei részére. The Commissioner, you have the floor. Biztos úr, öné a szó. Uh, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Tudatában vagyok annak, hogy önök milyen fontosnak tartják az élelmiszerprogram jövőjét. És egyetértek azzal, hogy az Európai Unió szociális dimenziója nagyon fontos a válság idején, amikor sokakat sújt a válság. A munkanélküliek, a kiszolgáltatottak, a szociális szempontból kirekesztettek, azt várják Európától, hogy Európa szolidáris legyen velük, és praktikus módon segítse az ő életüket. Ennek a legfőbb Európai Uniós eszköze az élelmiszerosztás a legkiszolgáltatottabbak számára és ennek a hátterében is a szociális alap búvik meg. Az Európai Bizottság garantált minimális költségvetést kíván akar adni a kohéziós politikának a 25%-ában, és legalább ö, valamennyi tagállam ö, költségvetésének 20%-át, európai költségvetésének 20%-át szánná a szociális célra meg kell erősíteni az európai globalizációs kiigazítási alapot annak érdekében, hogy a konkrét szolidaritásnak is megnyilvánulása lehessen a különösen nehéz helyzetbe került munkavállalók szempontjából. Az Európai Bizottság a legrászorultabbakra vonatkozóan is prioritásként kezeli ezt a kérdést, hogy sajnos a mi társadalmainkban is vannak a társadalom szélére szorult emberek, és ezért a bizottság a több éves pénzügyi kereten belül azt javasolja, hogy folytatódjék a rászoruló személyek tört, részére történő élelmiszer osztás, de az Európai 2020-as stratégiával összhangban történjék ez. Meg kell oldani ezt a jogi problémát, ami a jelenlegi rendszerrel szemben felmerült. <clears throat> Amint tudják, a tagállamok vitájában a jogalapról ö, gondok adódtak a tekintetben, hogy egyes tagállamok szerint a jogalap nem megfelelő. A bizottság ezt ö, tudomásul vette, de nem adjuk föl azt a szándékunkat, hogy a programot folytassuk. Véleményünk szerint az európai költségvetés igenis támogathatja a jövőben is az élelmiszerosztási programot, és egyéb eszközökkel is fel kell lépnünk a szegénység kiterjedése ellen. A bizottság most is vizsgálja a kohéziós politika belül ennek a lehetőségeit és a meglévő programok hatásának hatékonyságának növelési esélyeit eltart még egy darabig, míg egy hatékony és realisztikus programot ki tudunk dolgozni. Köszönöm a parlamentnek a konstruktív hozzáállást a kezdeményezésünkhöz, és hogy felvetették ezt a témát a mai vitában. Köszönöm szépen. Most a képviselőcsoportok nevében felszólalók következnek. Elsőként az Európai Néppárt részéről Szikielszki úr. Kettő percben. W dniu 15 lutego bieżącego roku zdecydowaliśmy... Február 15-én második olvasatban szavaztunk, és úgy döntöttünk, hogy elfogadjuk azt a szöveget, amelynek célja az élelmiszerosztás a leginkább rászoruló személyek részére 2012-ben, 2013-ban, tehát a jelenlegi pénzügyi terv keretében. A vita során a parlament számos ízben kifejezte támogatását ezen élelmiszerosztási program mellett a következő több éves pénzügyi keret során. Az állásfoglalás, amelyet nemrégiben fogadtunk el, kimondja, hogy meg kell találni az eszközét annak, hogy folytassuk ezt a programot a leginkább rászoruló személyek javára a következő több éves pénzügyi tere- keretben 2014-2020 között. Meg kell találni a jogi alapot amely nem vonható kétségbe az Európai Bíróság részéről, és meg kell találni a forrásokat is, mégpedig 500 millió eurós összegben annak érdekében, hogy a leginkább rászorulók, akik ettől az élelmiszersegélytől függenek, ne kerüljenek szembe nehézségekkel. A február 15-i szavazásunk során Andor biztos úr válaszolt kérdéseinkre, különösen Beres asszony kérdésére ezen program jövőjét illetően a következő pénzügyi keret során. Kifejtették számunkra, hogy ezt a programot a jövőben a költségvetés egyes fejezetéből finanszírozhatják majd, és ezt követően a bizottság ezt beilleszti az Európa 2020-as stratégia keretei közé a szegénység elleni küzdelem céljaihoz. A bizottság kifejtette, hogy kezdeményezési jogával kell élnie, hogy a program jövőjét biztosítani lehessen a következő pénzügyi tervről szóló tárgyalások során. Ez az ügy nagyon fontos a parlament számára, hiszen valóban nagyon hasznos eszközről van szó. Megvizsgáljuk tehát, hogy mit fog tenni a bizottság az állásfoglalásunkat követően. A bizottság nyilatkozatát követően remélem, hogy a tanácsban is egyetértés alakul ki. Beszámoltak arról, hogy a bizottság számításba veszi azon tagállamok kérését is, akik azt mondták, hogy 2010-et követően ne folytassák ezt a programot. A bizottságnak viszont kezdeményezési joga van a szerződések értelmében, és remélem, hogy javaslattal fog élni a programjogi keretét illetően. Szépen, hogy a felszólalási időkeretet mindenki tartsa meg. Köszönöm a felszólalást. Következik a szocialisták nevében Béres asszony. Köszönöm, elnök úr. De Castro kollégámmal az Agri Szakbizottság részéről az a Foglalkoztatási Szakbizottság elnökeként újra felkívántuk vetni ezt a témát itt a plenárison, hogy számításban vegyük az első nyilatkozatokat, amelyeket számos biztos tett február 15-én, amikor a bizottság kijelentette, hogy élni kíván kezdeményezési jogával, annak érdekében, hogy javaslatot fogalmazzon meg ezen program finanszírozását illetően a következő több éves pénzügyi keretben. Ez a kezdeményezés a bizottság részéről, ami teljes támogatásunkra számíthat. Ez a program nem eshet túlszul a kormányközi tárgyalásoknak az agrárpolitikáról, sem pedig az sem akadályozhassa meg, akadályozhatja meg, hogy a bíróság döntését követően a bizottság ne éljen kezdeményezési jogával. Az Európai Szociális Alapra nehezedik ez a teher, mert hogyha nem szervezzük meg a szolidaritást a szegények érdekében, akkor egy olyan igénynek nem tudunk megfelelni, ami valóban nagyon erő, erős. Nos, tehát biztos úr, kérem, hogy különös figyelmet fordítson erre a pontra, a parlament a makroökonomiai kondicionalitást nem támogatja, a tematikust viszont igen. Az Európa 2020-as stratégia keretében szerepel a szegénység és a szociális kirekesztés elleni küzdelem, tehát itt megvan a legitimitása egy ilyen program finanszírozásának az Európai Unió költségvetéséből dolgozzon tehát ebben az irányban, és győzze meg azokat a tagállamokat, akik nem akarják ezt a programot, győzze meg őket ilyen kezdeményezés jogával, hogy megmozduljon ez a téma. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Harkin asszony a liberális képviselőcsoport nevében. Másfél percben. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is leszeretném szögezni, hogy üdvözlöm a bizottsági javaslatot az átmeneti intézkedésekre vonatkozóan, hogy az élelmiszer támogatás megmaradhasson. Jelenleg az élelmiszerosztás 13 millió embert érint, akik 19 tagállamban szenvednek a szegénységtől. Ez is mutatja, hogy ö, van mit tennünk a szegénység elleni küzdelemben, óriásiak a kihívások. És miközben az élelmiszerosztás ö, nyilvánvalóan önmagában nem oldja meg a szegénység problémáját, azért fontos eleme lehet a kirakós játéknak, és nem szabad megszüntetni a hozzáférést az élelmiszerhez. Egyetértek Rén biztos úrral, hogy szolidaritást várnak tőlünk az Európai Unió legszegényebbjei. És nálunk a House of Commons, amikor a globalizációs alapról ö, vitázott, ö, azonban ellentétes álláspontot foglalt el. Nyolc tagállam azon van, hogy ezt az alapot megszüntessük. És miért támogatom én mégis a bizottságot? És miért mondom, hogy a parlamentnek is ezt kéne tennie? Azért, mert a tanácsban nyomás kell gyakorolnunk ezekre a tagállamokra. A tanácsban van a legtöbb gond, és felveti a tanács hozzáállása a szociális politika jövőjéről való vitát alapvetően. Az EU 2020-as stratégiában benne van a szegénység elleni küzdelem, és reméljük, hogy a bizottság a parlament javaslatát támogatni fogja. Ön tőlünk mindenképpen támogatást kap ahhoz, amit tervez. Köszönöm szépen. A következő felszólaló a Zöldek, az Európai Szabadszövetség képviselőcsoportja nevében, Cornelissen asszony másfél percben. Tisztelt elnök úr! Sikerült elérni, hogy most nem áll meg a program hirtelen a 13 rászor, millió rászoruló nagy bánatára, idén és jövőre folytatódni fog, de az élelmiszerbankoknak jövőbeli tervezésükhöz biztonságot kell adnunk. Jelenleg az élelmiszerbankok nagyon bizonytalannak érzik a helyzetet, és túl későn reagáltunk, ezt nem szabad megismételni. Ha nem szögezzük most le előre, hogy a jövő hogy fog tovább menni, akkor az élelmiszerbankok nem fogják megtenni a megfelelő lépéseket a jövő fenntartásához. Szerintem ebben a parlamentben meg lesz a többsége annak, hogy a közvetlen élelmiszertámogatás programja megmaradhasson, de a tanácsi többség, ha nem így alakul, akkor még mindig le lehet állítani, és akkor bírósági eljárás kezdődhet meg tudja erősíteni a biztos úr, hogy a tanácsban megkötött deal legalább két évig most érvényes lesz, és mit tudunk a két év utáni két év elteltével bekövetkező helyzetről. Ezt a blokkolást fel lehet oldani, vagy van a bizottságnak más a társajában, amit a kohéziós politikán belül tud javasolni valami hasonló dolgot, mint ez a program. Mert mindenképpen bizonyosságra van szükség, az élelmiszerbankok elvárják ezt tőlünk, Európától. Ha most nem lépünk és nem konkrétan fogalmazunk, akkor a jövő sem lesz majd garantálható. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Cimmere asszony az egységes baloldal, északi zöld baloldal képviselő csoportja nevében kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, biztos úr, ha jól értettem Önöket, akkor a azt hallottuk, hogy a bizottság harcol azért, hogy az élelmiszerprogram megmaradjon a legrászorultabbak számára az Európai Unión belül. Mindent megtesz, hogy rövid időn belül konkrét javaslatokkal álljon elő, a tekintetben, hogy a program minek a keretében valósul meg, és mennyi pénz jár majd vele. Ezt én is nagyon fontosnak és sürgősnek tartom, úgy gondolom, hogy közös a felelősségünk a tekintetben, hogy a program megmaradhat-e nem azért, mert ezt a programot tartom a, az ultima rációnak, a végső megoldásnak, hanem azért, mert meg kell mutatnunk a polgároknak, hogy nem vesztettük el teljesen a szolidaritás érzését. Gondolunk azokra, akik az Európai Unióban nem tudtak a versenyben megállni, és a válság kapcsán különösen áldozattá váltak. A válság részben rossz kezelése miatt különösen rossz helyzetbe kerültek Görögországban, Portugáliában, más országokban. Tehát az Európai Uniónak meg kell mutatnia, hogy nem hagyja lemorzsolódni a legnehezebb helyzetűeket. Persze ennél sokkal többre van szükség, és sürgősen nem csak ezt a 13 vagy 18 millió embert kell most biztosítani arról, hogy nem szűnik meg az élelmiszer támogatás, hanem azt is le kell szögezni, hogy a szegénység elleni küzdelemben eltökéltek vagyunk, és ez a legfontosabb prioritásunk a sok prioritás között. Ezt a jelzést azonban eddig még nem adta ezt a politikai üzenetet magáról az Európai Unió, már pedig ha Görögország és egyéb országok helyzetét enyhíteni akarjuk, akkor ezt az elkötelezettségünket nyilvánosan válni, vállalni kell. Nem lehetünk ö, inszolidárisak, kötelességünk is a szolidaritás, nem csak belső igény, mint esetleg nálunk, és felszólítom a kollégákat, hogy főleg azon kollégákat, akik azon ország képviselői, azon országok képviselői, akik blokkolják a folyamatot, azok otthon is tegyék meg, amit meg tudnak tenni. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Imbrászász úr a Szabadság és Demokrácia Európája nevű képviselőcsoportjából egy percben. Gemas pirmininkė, gémi kolegos, Kedves kollégák, az élelmiszer árak és az önfenntartás növekvő költsége miatt az élelmiszer programra még jobban rászorulunk, mint valaha. 113 millió eurós a program kerete jelenleg, ez 5 millióval csökkent az előző évéhez képes, miközben nőttek az élelmiszerárak. Állítólag az Egyesült Királyságban 42 millió ember szenved attól, hogy, nem, hogy valamilyen módon alultáplált, és számos civil szervezet próbál nyomást gyakorolni, hogy legalább az élelmiszer program megmaradjon, úgyhogy nem, hogy csökkenteni kéne a költségvetését, hanem növelni

Köszönöm, elnök úr. 18 millió ember függ Európában ettől a programtól, és 43 millióan vannak azok az európai polgárok, akiket a szegénység veszélye fenyeget. Szeretnék Szikielszki kollégának és a többi kollégának köszönetet mondani, akik a két illetékes bizottságban foglalkoztak ezzel a jelentéssel, de mondjuk így rögtön, hogy visszautasítjuk a bizottság azon javaslatát, hogy ez csak átmeneti segély legyen. Ez az elképzelés, hogy az elfogadás, illetve a megállapodás, amely december 14-én, 15-én született az Agri Bizottságban egy olyan alapon, hogy két év után elhagyjuk ezt a programot. Nos, ezt az elképzelést mi most már visszautasítjuk. A mai kedvező szavazat egy kötelezettségvállást jelent a jövőre is, hogy újraindítsuk ezt a programot. A több éves pénzügyi keret keretében 2,5 milliárdot kell fordítani 2014-15-ben a szociális ügyek fejezetre. A bizottság nyugodtan folytathatja a éves pénzügyi keretben ezt a programot. Mm, nagyon sokan, túlságosan sokan függenek ettől a programtól, rengeteg embernek van szüksége erre a programra. Európa nem kezelheti a válságot megszorításokkal, nem lehet az, hogy a leginkább rászorultak elessenek ettől a segélytől. A rövidlátó politikát nem tudjuk támogatni, éppen ezért fogadjuk most el ezt a programot, és harcolunk érte holnap is, hogy 2014 után is folytatódjék ez a program. Köszönöm. A következő felszólaló De Castro úr másfél percben. Signor Presidente. Elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák, mindenek előtt szeretnék emlékeztetni arra, méghozzá nagyon elégedett ketten, hogy milyen fontos eredményt értünk el azzal, hogy 2013-ig meghosszabbítottuk az élelmiszer segélyprogramot. Ez egy nehéz küzdelem volt, és valamennyi az egész parlament bevonódott ebbe a harcba. Most a foglalkoztatásügyi és az Agrár Szakbizottság együtt azt akarták elérni, hogy a bizottság világos kötelezettségvállalást tegyen az Európai Parlament előtt, azt illetően, hogy 2013 után is folytatódjék ez a program. December 7-én, 6-án, amikor a bizottság tudomásul vett, hogy egyes tagállamok ellenzik ezt a programot, Nos, ez nem befolyásolhatja a bizottság kezdeményezési jogát, ahogyan ez a szerződésekben is szerepel. A bizottságnak tudomásul kell venni a parlament erős szendéket és a tagállamok er-, nagy többségének szendéket, akik ezen program folytatását kívánják. Tehát elégedetten vesszük tudomásul a bizottság mai nyilatkozatát. Még egyszer emlékeztetnék arra, hogy itt egy olyan eszközről van szó, amely 440 milliárd élelmiszer kiosztását teszi lehetővé, nagyon sok család, rengeteg gyermek számára, tehát nem tekintetjük úgy, hogy politikai kezdeményezésünk ezzel lezárult. Nos, elnök úr, biztos úr, az új kihívásokkal szemben, mint az élelmiszerbiztonság, egyre növekszik a legsérülékenyebb helyzetek ö, ö, problémája. Éppen ezért jó lenne, hogyha 2014-től meghaladnánk ezeket az ellentéteket, és folytatnánk ezt a programot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő felszólaló Lion úr másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, ez a, ezt a programot egy olyan időszakban alakították ki, amikor élelmiszer hegyek voltak Európában, maradékok. Ma már nem ez a helyzet, üresek a raktárak, és külföldről kell vennünk élelmiszert. Az Európai Bíróság is elítélte ezt a gyakorlatot, más módon kell folytatni a segélyezést. Ez szerintem a tagállamoknak a, a szociális feladata, saját társadalmaik szegényeinek felkarolása. Ugyanakkor elismerem, hogy mivel ennek a parlamentnek a többsége szeretné folytatni ezt a programot, a CIP ugyanakkor nem megfelelő program erre, ezért én azt erősíteném, hogy a következő időszakban, a következő MFF időszakban a szociális alapból különítsen el a bizottság egy hasonló programot. Miközben a nemzeti tagállamoknak rugalmasságot biztosít abban, hogy ezhez mennyiben járulnak hozzá és hogyan alkalmazzák. a következő felszólaló Deli asszony másfél percben. Mike, please, Mike. C'est bon là Bon. <laughs> Monsieur le commissaire. Biztos úr, a javaslatában, amely a struktúrás alapokra vonatkozik, az Európai Bizottság 2,5 milliárd eurót szánt a jövőbeli élelmiszersegély eszközre a 2014-2020-as időszakban. Mindezt az egyes tagállamok gyáva pozíciója ellenére a tanácsban. Ez egy bátor választás a bizottság részéről, amely abba az irányba mutat, amit mi is kívánatosnak tartunk, de különösen a polgárok többsége, hiszen egyre számosabban vannak, akik ezzel a segéllyel élnek, az élelmiszerbank segélyeivel mindenhol Európában, a szociális válság súlyosbodása következtében. Bátor ez, de nem elegendő, 500 millió eurót kérünk évente, 2,5 milliárd eurós költségvetés 7 évre. Nos, ez azt jelenti, hogy a bizottság 1 milliárd euróval csökkentette ezt a költségvetést. Másrészt semmit nem tudunk a bizottság szándékáról, azt illetően, hogy a következő programot hogyan akarja megvalósítani. Az ESZA keretében nehéz lesz kezelni ezt a forrás, nehéz lesz élelmiszereket vásárolni az agrárpiacokon, hogy a legrászorultabbak ezt megkapják. Ezt a gyakorlatot egyébként az Európai Bíróság már egyébként is elítélte. Hiányzik tehát a megoldás, az élelmiszerbankok ugyanabban a helyzetben lesznek, mint mindeddig. Tehát mi a szendékuk, mit akarnak tenni? Meg kell tartani a megfelelő költségvetést szerintem erre a programra, és el kell érni, hogy mindenki különösen a legrászorultabbak hozzájussanak az élelmiszerekhez megfelelő áron, és egy valódi irányelvre van szükség a minimálbérek tekintetében. Következő felszólaló Löjarik úr, egy percben. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, sajnálom, hogy semmi konkrétumot nem mondtak, semmi pontosat amit elmondtak, hogy hogyan fog működni az Európai Szociális Alap, nem emelik ezen alapköltségvetését. És hogyha két és fél milliárdot fordítanak egy több éves programra, amely erre az ágazatra szánódik, ez azt jelenti, hogy mindenféleképpen csökken majd az egyes években rendelkezésre álló összeg 100 millió euróval. Ilyen körülmények között nem fogadhatjuk el ezt a helyzetet, azt javaslom tehát, hogy a bizottság és az Európai Parlament talán a foglalkoztatásügyi szakbizottsággal foganatosítsunk kezdeményezést, amely egy meghallgatás, egy együttes ülés lenne a szolidaris szervezetekkel Európában, hogy valóban felmérjük az igényeket, számszerűsítsük ezeket, és együtt próbáljunk javaslatot találni, amelyet megfelelő jogi eszközökkel meg lehet valósítani. Köszönöm. Következő felszólaló Morin asszony másfél percben. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Figyelmesen hallgattam beszámolóját, azt javasolta, hogy az élelmiszer programot az Európai Szociális Alapból finanszírozzuk. Szeretném emlékeztetni arra biztos úr, hogy az Európai Szociális Alap nagy részében a szakmai integrációra van szánva. A a szakmai integráció egy elengedhetetlen feltétele a szociális integrációnak, enélkül ugyanis nem létezik szociális integráció. Nem hagyhatjuk tehát ezt figyelmen kívül, folytatnunk kell azt, hogy nagyon erősen őrködjünk a szakmai integráción. Ami az élelmiszerprogramot illeti, Nos, a mostanáig erre fordított pénz, tehát az 500 millió euró évente, ezt meg kell őrizni egészen 2020-ig. Igen, önnek meg kell győznie a vonakodó tagállamokat, de ö, mindenféleképpen azt hiszem, hogy nem szabad makroökonomiai feltételekhez kötni ezen források felhasználását, ez kettős büntetés lenne. Nagyon nagy szükség van erre a programra, Éppen ezért nagyon fontos, hogy ez a program állandóvá váljon. Köszönöm. Éppen. Következő felszólaló Darden úr, másfél percben. Merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Több ízben elismételte itt, például az én jelentésemmel kapcsolatban a szegénység elleni platformról, hogyha nem küldünk jelzéseket a polgároknak megmutatván, hogy az unió az ő oldalukon áll, akkor a bizalmatlanság az unióval szemben erősödni fog. Mindannyian tudjuk, hogy blokkoló kisebbség van a tanácsban, amely az ilyenfajta kezdeményezéseket blokkolni kívánja. Az élelmiszersegély nem egyedüli eset, a globalizációs alap is fenyegetve van. Ennek ellenére éljenek kezdeményezési jogukkal, hogy megmentsék ezt a fontos programot, és ezt tegyék valódi állandó szolidaritási programmá. A tanács álláspontja ellenére ez az a jelzés, amit az európai polgárok önöktől várnak. Ne szalasszák el tehát ezt a lehetőséget, ne habozzanak, meg kell győzniük a tanácsot, és a ö, ö, legrosszabb esetben várják meg, amíg Franciaországban szocialisták kerülnek hatalomra. A következő felszólaló Hausling Martin úr egy percben. Ja. Köszönöm szépen. Azt hiszem a frakcióktól függetlenül egységesek vagyunk a támogatásban, és meg tudjuk talán győzni azokat az országokat, amelyek eddig eh, ellenezték a program folytatását. Szerintem a szolidaritás jegyében, a 18 millióval való szolidaritás jegyében a mi dolgunk, hogy ezt a programot <clears throat> kikényszerítsük, de az is világos, hogy új alapra kell helyezni, mert valóban nincsenek már élelmiszer többletek, az európai agrárpolitika nem olyan, mint volt, tehát új alapot kell találni a program számára, ide értve a bírósági ítélek, ítéletek figyelembevételét is. A regionális kezdeményezéseket meg kell erősíteni, és az élelmiszer töbleteket donorként adni kívánókat, ugyanúgy, mint a befogadókat. És biztonságot kell teremteni. Nem lehet úgy eljárni, hogy most két évre megmentünk egy alapot, de nem tudjuk, hogy két év múlva mi lesz a helyzet akik erre rászorulnak, de akik részt vesznek az osztásban, azoknak is tervezési biztonságra van szükségük hosszú távon. Köszönöm szépen, most pedig Szuber asszony következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A szegénység problémája elfogadhatatlan, hogy még mindig megvan. Állítólag 24% a lakosságnak, 115 millió ember él szegénységben Európai Unióban, és a szegénység kockázata ráadásul nő, a fizetetlen munka, az alacsony képzettséget igénylő, az időszaki munka miatt jön létre nagy részt. Tehát ezen a területen is tenni kellene valamit nem jók azok a javaslatok, amelyek ilyen nehéz időszakban visszavannák az élelmiszer támogatást, amely eddig segített legalább a legszegényebbnek megőrizni emberi méltóságuk minimumát legalább. Nem sok pénzről van szó, 500 millió euró ez évente, de a szolidaritásnak ezt a jelzésértékű formáját azért nem szabad feladni. Következik Herranz Garcia asszony Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves tisztelt kollégák! Az Európai Unió segítségének köszönhetően az élelmiszer támogatás megvan, és talán most megmarad a parlament nyomásának köszönhetően. Az európai építkezés, ház egyik fő pillére a szolidaritás, a lojális összetartás, és ennek egy fontos eszköze volt ez a program. A pénzügyi gazdasági válságban 18 millió ember él jelenleg a szegénységi küszöb alatt, és állítólag 14 millió konkrétan a szegénység, az éhezés küszöbén él. Vannak költségvetési eszközeink, a közös agrárpolitika szolgáltatta ehhez eddig az alapot. Szerintem ezt a programot mindenképpen folytatni kell 2014 után is, és a több éves pénzügyi tervezésbe be kell venni, meg kell egyezni a tanácssal, és hát persze a tagállamoknak egymással, és a tagállami egoizmust fel. Kező felszólaló Szerbu asszony másfél percben. Acordul la care s-a ajuns în urma... Köszönöm. Az a megállapodás, amit elértünk az intézményközi tárgyalások után, az élelmiszersegélyre vonatkozott a legsérülékenyebb polgárok javára. A finanszírozás 2013-ig megvolt, sajnos egyes tagállamok azt szorgalmazták, hogy ettől az évtől kezdődően szűnjék meg ez a mechanizmus. Körülbelül 18 millió polgár érte ezzel az élelmiszersegélyprogrammal, és 83 millió személy él Európában a szegénységi küszöb közelében. Létezik az éhínség, a szegénység az EU-ban, és ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ezen kívül ez a, ezek a körülmények a gazdasági válság következtében súlyosbattak. Meg kell tehát őriznünk ezt a programot a jövőben is. Ezt a programot egy olyan időszakra kell előirányoznunk, ami még nehezebbnek ígérkezik. 2013 után is folytatnunk kell ezt a programot. Ismétlem, ez maradjon egy európai program, ahogyan a kezdetektől fogva is volt, ugyanazt a finanszírozást kell elérnünk a programjavára, mint ez ideig. A bizottságnak meg kell határozni, hogy mit kell tennünk a következő pénzügyi keretben. És a nemzeti társfinanszírozásokat is blokkolni kell. Meg kell vitatnunk a több éves pénzügyi keretet, erről már zajlanak a tárgyalások, de még nem hozták nyilvánosságra az értékeléseket. A bizottságnak garanciákat kell adnia arról, hogy nem fogja figyelmen kívül hagyni ezt a programot. Az utolsó följegyzett hozzászóló Patra neves asszony egy percben. Senhor Presidente, Senhor Comissário. Elnök úr, biztos úr, mindenek előtt gratulálni szeretnék ahhoz a bejelentéshez, amit az Európai Bizottság tett, mely szerint intézkedéseket foganatosít, amelyek lehetővé teszik, hogy a költségvetést arra használjuk, hogy a legsérülékenyebb személyeknek segítsünk. De a súlyos gazdasági válság idején az Európai Unió, amely nagyon sok finanszírozást bocsájt rendelkezésre más területekre, nos érthetetlen lenne, hogy az 500 millió eurót nem fordítják arra, hogy ezt a programot 2012-13 után is fenntartsák. Rossz dolog, hogy ez a program véget ér, hogy 2013 után nem szándékoznak folytatni azt. Tehát minden kolléga irányában felhívással élnék, illetve minden tagállam felé, akik azt mondták, hogy az élelmiszer bankokat a tagállamok tagállamoknak kell garantálniuk. Kérem tehát a kollégákat, hogy hívják fel kormányaik figyelmét arra, hogy segítenünk kell a szegényeket, és biztosítani kell a szolidaritást a politikai-gazdasági térségben, amelyben valamennyien együtt élünk, és amely a szolidaritás, térsége kell, hogy legyen. Most öt felszólalónak tudok lehetőséget adni a kezdő áj keretein belül. Elsőként Diaz da Mera úr Köszönöm, elnök úr, felhvnám a szükségességre a figyelmet hogy a következő pénzügyi keretben is biztosítsunk ilyen segélyt a legsegény, legsérülékenyebbek számára, a szegények számára, a kirekesztettek számára. 13 millió személy él szegénységben 19 tagállamban, 30 millió rosszul táplált személy van az EU-ban, számosan az szegény, élelmiszer szegénység közelében élnek, éppen ezért dolgozni kell ezen program fenntartásán 2013-at követően is. Ki kell aknáznunk a vitát a több éves pénzügyi keretről, valamint a KAP reformjáról szóló vitát is, hogy ezt az élelmiszer segít biztosítani lehessen a jogi akadályok leküzdésével. A tagállamok nehézségekkel küzdenek, éppen emiatt kell most beavatkoznunk és megvédenünk azokat, akik a leginkább megszenvedik a válság következményeit, a betegeket, az időseket, a gyermekeket segítenünk kell, azon 80 millió szemét, akik a szegénység küszöb közelében élnek. A bizottság kezdeményezése alapvető jelentőségű, nincsenek nézetkülönbségek a parlamentben ezt illetően. Következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nézzük meg, hogy ez a probléma miért adódott egyáltalán? Azért, mert a neoliberális modellt alkalmazza a legtöbb tagállam, és a költségvetési kiigazítás liberális modelljét követi, és nem aktív növekedési munkahelyteremtési politikát folytat, és a köz- és magánszféra közötti együttműködés hiányzik, sőt ez okozta, ennek a hiány okozta a válságot, és mélyítette el a társadalmi kirekesztést, a szegénységet. Nagyon rosszak a kiinduló alapok. 113 millió európai lakos, mondja a tolmács, szenved a szociális kirekesztéstől, és a szolidaritás szellemét meg kellene őrizni, nem szabad, hogy tovább szélesedjék a szakadék a különböző társadalmi csoportok között. Az Európai Uniónak támogatnia kell polgárait, és ki kell állnia azok mellett, akik szenvednek, és a társadalom szélére szorultak, nem utolsó sorban a válság és a rossz válságkezelés miatt. Az Európai Unió presztízse a kockázat tétje. Most Kelly úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Fontos, hogy ö, az Európai Unió megőrizze azt az imedzsét, hogy világszerte és persze saját területén támogatja a rászorulókat. Ugyanakkor támogatnunk kell a szociálisan kirekesztetteket, és ez a felelősség megmarad a miénk. Nem csak idén vagy jövőre, hanem a 2020-as stratégia értelmében is, a következő tervezési időszakban is. Folytatni kell ezt a programot, reméljük, hogy 2020 után is sikerül majd. Folytatódnia kell. A lehetőséget Guerres úr kapja egy percben. señor presidente señor comisario la altura moral de una sociedad no se mide fundamentalmente egy társadalom erkölcsi szintjét nem a GDP alapján lehet megítélni, hanem azon oktatás alapján, amit a gyermekeknek biztosítunk, az alapján, hogy hogyan védjük a polgárok egészségét, és hogyan védjük a legrászorultabb polgárokat. Ez egy olyan program, amely korlátozottnak tűnik, de valójában nem így van, mert ezen programtól függ azon erkölcsi megítélés, amit az Európai Unióról alkotunk. Az Európai Unió nem csupán gazdasági projekt, ez a szolidaritás az együttműködés projektje is. Szolidaritás azokkal, akiknek leginkább szüksége van erre a segítségre. 43 millió polgár szorul erre a segélyre. A döntés tehát nem várhat, meg kell néznünk, hogy milyen jogalapot alkalmazhatunk, de ne vesztegessük az időt az eljárásokról zajló vitát, vitával. Támogatom tehát a bizottságot azt illetően, hogy védjük meg ezen projekt erkölcsi értékét. Köszönöm. Thank you very much, and if my pronunciation of your name was... Köszönöm, és ha rosszul ejtettem ki a nevét, akkor elnézést kérek ezért. Az utolsó felszólaló ebben a vitában Jordán asszony egy percben. Az Európai Bizottság eh, eh, kezdeményezését támogatom. 2008-ban kezdődött a válság, és most négy év elteltével sokkal még rosszabb a helyzet. Még több a rászoruló, még több az éhező, még több ember, aki a társadalom szélére került. Az Európai Uniónak nem szabad feladni a szolidaritás elvét olyan intézkedéseket kell bevezetni, amelyek a gazdaságot ösztönzik, ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk azokról, akik versenyképtelenek és lemaradtak. Szlovéniában az ország egyes részein annyira rossz most már a helyzet, hogy a jó téti szervezmények, intézmények nem képesek kiosztani ö, az adományokat, mert hogy az adományok visszaszorultak, elfogytak, úgyhogy ebben is várjuk az EU támogatást. Uh, Mr. Commissioner, will you so kind and close the debate in the name of the Commission? Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Először is üdvözölni szeretném azt, hogy az Európai Parlament támogatja a programot, az elképzelésünket. Amint tudják, Két és fél milliárd eurót javasol a bizottság az MTT-ben erre a célra, és a bizottság vállalja a kezdeményező szerepet. Egyetértek azzal, hogy a rászorultak támogatása közös felelősség, és csak akkor fogják a tagállamok is mindannyian elfogadni ezt, hogyha koherens eszközzel folytatjuk a új típusú eszközzel folytatjuk a programot, főleg a szociális alapból, vagy hát a szociális alapból. Korleszen asszonynak és más képviselőknek is válaszolva, el szeretném mondani, hogy mi azt szeretnénk, hogy megmaradjon ez a program a jövőben úgy, ahogy van, de tudatában vagyunk annak, hogy még hogyha ö, a tagállamok meg is állapodnának, vagy ha el is utasítják a programot, mindezt hamar kéne tudni a tervezés biztonsága szempontjából, a végrehajtó szervezetek működése szempontjából. Hogy miért van szükség szerintünk erre a programra a jövőben is? Nos, azért, mert egy olyan időszakban, amikor nagyon konkrét foglalkoztatási célokat tűzött ki maga elé az Európai Unió, és a szegénység ellen kíván prioritásként küzdeni. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ilyen sok európai ne jusson megfelelő mennyiségű fehérjéhez minden második nap, és hogy 7 millió gyerek Európa szerte ne ehessen háromszor naponta, mert egyszerűen a szülei nem tudják ezt neki biztosítani. Az európai szolidaritás nem pusztán egy idea, egy szép eszme, hanem erkölcsi kötelességünk, hogy alkalmazzuk is. Thank you very much. The debate is closed. Köszönöm szépen, a vitát lezártuk. Napirendünk következő pontja Ivanova asszony jelentése az Európai Beruházási Bank